Colleagues, can I bring the meeting to order? Kedves kollégák, kezdjük meg az ülésünket. Nagyon sokat kell szavaznunk ma délelőtt. Vannak bonyolultabb, kevésbé bonyolultabb jelentések a szavazást illetően. Ezt megelőzően lenne egy-két elnöki bejelentésem. jelentésekkel kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban Renner asszony, jelent, Renner asszony jelentését ma délelőtt fogjuk megtárgyalni, és nem délután. Szóval azon kollégák, akik Renner kolléganő jelentésével szeretnének foglalkozni, azok délelőtt kell itt lennie, és remélem, hogy eléggé rugalmasak leszünk ahhoz, hogy ezt jóvá hagyjuk. Nos, akkor az elnöki közlemények. A koordinátorok találkoztak tegnap, és hallottunk újabb információkat a bizottságtól a repülőtársaságok fekete listáját illetően, illetve a döntéseket illetően, amelyet március 19-én a légibiztonsággal foglalkozó bizottság hozott meg. Ezen kívül uh, itt uh, szokásos titoktartás van. Második pontként a washingtoni hivatalos út részletes szóbeli beszámolót tartottam a washingtoni hivatalos útról, arról, hogy milyen témákról beszéltünk, számos találkozó volt az igazságügy, illetve a közlekedési minisztériumban, az illetésekkel találkoztunk, a vasúti hatóság képviselőivel is találkoztunk, és a koordinátorok azt javasolták, hogy indítsuk meg az eljárást egy, az egyezmény nyomakövetésével kapcsolatban, és a Lisszaboni szerződés értelmében meg kell néznünk, hogy mi lesz a pontos szerepünk. A Washingtoni hivatalos útról lesz majd egy írásbeli jelentés is, amelyeket, amit mindenkinek elküldünk jelentéstevők, illetve véleménykészítők kinevezése. Csak egy kinevezés történt. Ez egy rendelet javaslat, amely a 2009 per 42 EC rendeletet ö, fogja módosítani a tengeri szállítással kapcsolatban. Egy frakció sem akart pontot adni ezért a jelentésért, ezért ez a jelentés az elnököt, vagy az alelnököket illeti, hogyha valaki kér, kéri ezt a jelentést, de ha nem, akkor az elnök fog elkészíteni a jelentést. Információs dokumentumok, amelyeket kaptunk. Volt egy jelentés a statisztikával kapcsolatban, a vízi úton szállított áruk statisztikával kapcsolatban. Itt nem lesz semmilyen tevékenység, ezek nem jogalkotási vélemények. A gáz, biomassa felhasználása, illetve a szilárd biomassa felhasználása, itt sem semmilyen tevékenység. Ugyanez vonatkozik a tanácsi döntésre az Európai Unió részéről egyezményt kötni a partvidékek kezelésére. Itt ugyanaz volt a javaslat, hogy ne legyen semmilyen fajta tevékenységünk. És ami pedig a STOA javaslatokat illeti, két képviselőnk van a STOA-ban, Tika Asszony és Kok kollega, és négy konszolidált javaslatot hoznak létre horizontális jellegűeket, amelyeket jóvá hagytak a koordinátorok, és amelyeket majd a STOA panelnek elküldünk végső megfontolásra. És eh, ebbe beleszámítanak az intelligens szállítási rendszerek a eh, út eh, biztonság, illetve a közvetlen szempontjából, illetve a tengeri hajózás kibocsátása, illetve a repülőtérbiztonsági intézkedések hatékonysága, illetve az elektronikus városi mobilitási rendszerek hatékonysága. Tehát ezekkel, ezeket fogjuk elküldeni a STOA-nak megfontolásra. Ezen kívül tárgyaltunk egy állásolalas tervezetről az első vasúti csomagot illetően a plenáris döntés után, március 9-e után, és erről az állásorolásról a szakbizottságunkban majd szavazni fogunk még a júniusi plenáris előtt. A tengeri szállítás, illetve a távolsági buszok, buszok esetében a utasok szállításán, utasok jogait illetően itt a mini plenárison szó lesz erről, és eh, Alajala Szender asszonynak, illetve Csender úrnak azt a mandátumot adjuk meg, hogy lépjenek kapcsolatba a tanácssal, a parlamenti első javaslat eh, után is a két javaslatot eh, egy csomagként kezeljék. Ezen kívül lesz vita a NUV főigazgatóság képviselőjével a TEN-tét illetően, módosítják a tenti politikát, illetve a további módosítást illetően, illetve a konzultációk után a bizottság 10 munkacsoportot hozott létre, 6 munkacsoportot hozott létre a különböző témákat illetően, a metodológia, a transport, politikák, a közlekedési politikák integrálása miatt, a tenti összekötetés harmadik országokkal, a TNT támogatása. A visszajelzéseket majd figyelme veszük a bizottsági javaslattal kapcsolatban, a metodológiával kapcsolatban, majd májusban fogunk erről tárgyalni, és Szeregózában fogunk erről június 8-án, 9-én tárgyalni. A Rojtova itt az illetékes, és a bizottság a koordinátorokat tájékoztatja majd a e, fejleményekről Szaragóz előtt és után. Tehát ennyi lenne a koordinátorok ülésének eredménye, beleértve a kinevezéseket is. Mindenki elégedette ezzel, mindenki el tudja ezt fogadni, el tudja fogadni ezt a beszámolat. Köszönöm szépen. Rendben. Akkor most rátérünk a szavazásra. Először is nézzük meg azt, hogy mindenkinél itt van-e a szavazókártyája. Hogyha itt van, akkor kérem, helyezzék ezt a gépbe, és egy teszt szavazást végzünk el. Megnézzük, hogy működik-e. Akkor megnyitom a szavazást. Valaki el tud menni a kártyájáért? El tud-e valakit küldeni a kártyáért? A teszt szavazást lezártam. Stax mert mindig Stax Nagyon jó. Két képviselőnek nincs itt a kártyája. Kinek nincs még itt a szavazókártyája? Mert figyelembe kell venni majd az ő szavazataikat, és Álvarez, azt illetve Kramer, Kramer úr, ők ketten nem rendelkeznek szavazókártyával ma. Rendben, akkor készen állunk-e első jelentés, a jelentés tervezett a tagállamok kikötői érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó jelentések alaki követelményei, Dirk Starks úr jelentése, egyes cikk, 44-es módosítás, Marinescu úr által benyújtva. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodik? elutasítottuk. Nem hiszem, hogy ezt ellenőrizni kellene. 14-es módosító jelentés készítőtől mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 45-ös. A keresztneveket fogom mondani. Csak illetve a vezetéknevet fogom mondani. 45-ös Marinescu, ki van mellette? Ellene? Tartózkodik? Elutasítottuk. 46 Marinescu mellette? Ellene? Tartózkodik? Elutasítottuk. 47-es Marinescu mellette? Ellene? tartózkodik, elutasítottuk. 15-ös jelentéskészítőtől, és van egy szóbeli módosító is a jelentéskészítőtől, itt van önök előtt, ki van mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 48-as visszavonták, 16-os jelentéskészítő ki van mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17 jelentés készítő mellette, ellene tartózkodik. Szerintem ezt ellenőrizni kell, tehát a 17-est ellenőrizzük a jelentést készítő módosítását. Megnyitom a szavazást. Álvarez úr jeleztek, szavazott -e mindenki, lezárom a szavazást. 20 mellette, 16-an ellene elfogadtuk. Michael ellene van, tehát akkor 21-16 az arány. 49-es. Itt csak az utolsó mondatról szavazunk, mert a 17-es módosítást elfogadtuk. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodik? Elutasítottuk. 50-es okafogyottá vált, 18-as jelentéskészítőtől mellette ellene tartózkodik, Elfogadtuk. 19-es és 53-as visszavonásra került. 51-es. Mellette. Ellene. tartózkodék, Elutasítottuk. 52-es Stax. Mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-ast visszavonták, 54-es Starks mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21-es jelentés készítő mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszum a helyét a új bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. És így már rá is térünk az 57-esre. 57-es, de Grandes Pascual mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as jelentés készítő mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 25-ös jelentés készítő mellette, ellene, tartózkodik. Úgy gondolom, hogy ezt elfogadtuk, tehát a 24-est ellenőrizzük, nézzük meg azt, hogy valóban így van-e. Megnyitom a szavazást, szavazotta mindenki, lezárom a szavazást, 22-en mellette, 14-en ellene elfogadtuk. A 25-öst visszavonták. as Starks szóbeli módosítása jelentés készítőjétől. Ez a delegált aktusokat is magába foglalja, illetve az önök engedélyével az 59-es, 61-es, 63-as, 11-est együtt vesszük, hiszen ezek mindegyike a delegált aktusokra foglalkozik. Ki van mellette? Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 26-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 60-as beszél mellette, ellene tartózkodik. Ellenőrizzük ezt, a 60-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Szavazott -e mindenki? Lezárom a szavazást. Álvarez asszony is mellé van, Michael és tehát 19-en mellett, 18-an ellene, tehát így elfogadtuk ezt. Az egyesre térünk rá, a jelentés készítőtte mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes jelentés a mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 29-es okafogyottá vált, kettes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. És így akkor már rá is térünk a hármasra mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 31-es az okafogyottá vált. A elnézést javítja magát az elnök. Freudi elszólás. Tehát a Border Police Europolról kell szavaznunk mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös jelentés készítő mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 32-es, az első része a 32-esnek fogyattá vált, mert az 54-est elfogadtuk, tehát a második rész következik, amely a második mondata a módosítónak mellette. Ellene tartózkodik. Ezt ellenőrizzük, ellenőrizzük a 32-es második részét, megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. 22 mellette, 14 ellene elfogadtuk. 33-as, ezt a kettes kompromisszum lefette a hetest visszavonták, 34-es Stax mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 35-öst és a 8-as lefette a kettes kompromisszum. A 9-est automatikusan elfogadtuk, mert elfogadtuk a 17-es módosítást, tehát rátérünk a 36-osra amely okafogyottá vált, a 38-ast pedig visszavonták. Így tehát a 39-es következik, de Grandes Pasquale mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 37-es Van Dalen mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Tízes a jelentés készítettem mellette. Ellene. Tartózkodik. Ezt ellenőrizzük a, ellenőrizzük a tízest. Megnyitom a szavazást. Álvarez asszonynak most már megvan a kártyája. Lezárom a szavazást. 19 mellette, 17 ellene, ezért ezt elfogadtuk. A 40-est visszavonták. A 12-est is visszavonták. Így a 13-as következik mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 42-es van mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. A végső szavazás kövezik az így módosított alkotási javaslatról. Megnyitom a szavazást. Szavazotta mindenki? Lezárom a szavazást. 35 mellette, egy ellene, egy tartózkodást, így ezt elfogadtuk és a jogalkotási állásfoglalás következik. Megnyitom a szavazást. Szavazott -e mindenki. Lezárom a szavazást. 35 mellette, egy ellene, egy tartózkodás, elfogadtuk, gratulálunk Sterks úrnak. And Mr. Kramer in favor. Thank you, Mike. És Kramer úr is támogatja, köszönjük, Michael. A következő jelentés a nyomástartó berendezések szállítása. Én azt javasolnám, hogy egy blogban szavazzunk a módosításokról, ezt ellenzi-e valaki, ha nem, akkor az összes módosításról blokkban szavazunk. Beleértve a szóbeli módosítást, a 33-as, tehát erről teljes, a 43-ast, és erről blogban szavazunk, mellett ellenet tartózkodik, elfogadtuk, elfogadtuk a módosítókat, a jogalkotási javaslat. Van egy szóbeli módosítása hatos, ezt külön kell vennünk, mert ez egy új mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Végső szavazás. Megnyitom a szavazást. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. 35 mellette, senki sincs ellene, ketten tartózkodtak. A jogakotási állásforulásról szavazunk most. Megnyitom a szavazást. szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. 34 mellette senki sem ellenezte, kettő tartózkodás, elfogadtuk. és plusz egy szavazat Michael-től. A következő saját kezdeményezési jelentés a stratégiai célkötőzésekről és javaslatokról az Európai Unió tengeri szállítási politikáját, illetően 2018-ig Van Dalen úr a jelentés készítője. És a 11-essel kezdjük mellette. Ellene tartózkodik. Elutasítottuk 12-es Ajala Sender mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 13-as Tusszász mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 14-es Tikao mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 14-es Tikao asszonytól, megnyitom a szavazást. Michael, tudnád jelezni, hogy te hogyan szavazol? Lezárom a szavazást. 19 mellette, 18 ellene, így elfogadtuk. A következő, a 15-ös, beszél mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 16-os részenkénti szavazás két részben, először is arra sürgeti a bizottságot, és a többi mellette ellene tartózkodik. Úgy gondolom, hogy ezt ellenőriznünk kell. Az első részről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Kramer úr támogatja, szavazott mindenki, lezárom a szavazást. 19 mellette, 19 ellene elfogadtuk. A második rész, a Entuluk Register mellette ellene tartózkodik, ezt is ellenőriznünk kell. A második részről szavazunk, megnyitom a szavazást, pluszt ad Krámer úr, szavazotta mindenki, lezárom a szavazást. Tizenhárman mellette, 26-an ellene elutasítottuk. 17-es Tusszász mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. A kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as Tuszász mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 21-es Vlasztó Rikén részenkénti szavazás első rész considers that applicable legislationig, tám- ki támogatja, ellenzi, tartózkodik, elutasítottuk. Második rész, akkor még, igen, a második részről is szavazni kell, notes that too restrictive mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 22-es Ayala Sender mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as kumucákos részenkénti szavazás első rész. Az egész szöveg az end extended szavak nélkül mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A második rész ezen előbbi szavakkal mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük ezt. Második rész ezekkel a szavakkal. Megnyitom a szavazást. Szavazotta mindenki, lezárom a szavazást. 25 mellette, 13 ellene elfogadtuk. 24-es beszél mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 25-ös Fleckenstein szóbeli módosítása jelentés készítőtől. Van Dalen úr, tessék. Igen, elnök úr. 2010. augusztusa áll a szövegben. Úgy gondolom, hogy hogy 2010-nek kell itt állnia, anélkül, hogy megszabnánk a hónapot konkrétan. Az elnök mikrofon nélkül beszél, sajnos nem halljuk. Tehát ki ellenzi a szóbeli módosítást, tartózkodik, elfogadtuk. 26-os Fleckenstein szóbeli módosítás, amelyet a szocialista frakció kért. Fleckenstein úr, tessék! Igen, szeretnénk a safeguarding szó, tehát a megőrizni szót a promotion, az elősegíteni szóval helyettesíteni, illetve az európai hajózás jövőjét elősegíteni. Ki ellenzi ezt a szóbeli módosítást? Ha senki, akkor erről szavazzunk a 26-osról mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 27-es Fleckenstein mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, kedves kollégák, úgy látom, hogy egyre kevésbé emelik fel a kezüket, 28-as Fleckenstein mellette, ellene tartózkodik, második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 29 Tuszász mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Akkor a 33-as jön, része, nem, 34-es részenként szavazunk, első rész calls member states mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész. At the same time, with fatigue, mellette, ellene, tartózkodás. Megnézhetjük a második részt elektronikusan is. 34-es második rész. Megnyitom a szavazást. Krámer úr hogy szavaz? Mellette? Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. 17, me, 17 mellette 21 ellen elutasítottuk, 33-as oka fogyott. C kompromisszum. Részenkénti szavazással kompromisszumos? Igen. Tehát kompromisszum első rész, when necessary assisted by EMC mellette, ellene. Tartózkodás, ezt elfogadtuk. Második rész, these words mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a C kompromisszum rendben van, úgy, ahogy van. 36-os Marinescu mellette, ellene, tartózkodás. Megnézzük, de azt hiszem elfogadtuk, de a biztonság kedvéért a 36-ost megnézzük, megnyitom a szavazást. Michael ellenzi, <laughs> lezárom a szavazást. 22 mellette, 16 ellene, elfogadtuk. 37-es Marinescu mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 38-as okafogyott, 41-es, Fleckenstein úr ismét ö, szóbeli módosító, igen, a review helyett az extent kifejezést használnánk. Ez ellen van-e kifogása valakinek? Akkor mellette a szóbelivel együtt. Ellene tartózkodás. Megnézzük, de azt hiszem elutasítottuk, de azért szavazzunk a módosítóval együtt. Megnyitom a szavazást. Le, le is zárom. Hát jól láttam, elutasítottuk. 15 igen, 23 nem. és akkor most jön a második része a 43-asnak. Az első részét fedi a C kompromisszum, tehát a második rész úgy kezdődik, hogy a particularly important issue mellette ellene tartózkodás, és ezzel ezt elutasítottuk. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 45-ös nem kell, 46-os, 200 mellette. Ellene. Tartózkodás. elutasítottuk. 48-as mellett, Vlasztoriké mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 49-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-es szóbeli módosító a néppártól. Ki beszél? Kicsit kötelezőbb, határozottabb megfogalmazást eh, szeretnénk. Noha a szellem ugyanez lenne, mint az eredeti módosítónak, eh, ebből a szempontból eh, mi azt mondjuk, hogy with particular interest, mert ez sokkal jobban hangsúlyozza a dolgot. Köszönöm, kifogás! A szóbeli módosító ellen, ha nincs, akkor ezzel együtt szavazunk az 52-esről mellette ellene tartózkodás, és ezt akkor így el is fogadtuk. Fleckenstein úr módosítója ugyanaz, ugye? Az az 52-essel összeegyeztethető, de azért mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 54-es. Részenként szavazunk. Első rész Első rész a szavak nélkül, mellette, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk. Második rész, ezekkel a szavakkal együtt mellette, ez akkor nem, ez okafogyót megbeszéltük. 55-ös. Részenként szavazunk. Első rész to follow suit and helping them mellette. Ellene. Tartózkodás. Megnézzük. Elektronikusan első részről szavazunk 55-ös. Szavaztak mindannyian. Lezárom a szavazást. 21. Igen, 17 nem. Elfogadtuk. Második rész akkor nem kell, ugye? De már kell. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 56-os Kónúr mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 57-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 58-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 59-es kúnóré mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-es Fleckenstein úr mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 62-es első rész, mert első rész considers the all external costs, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész, believes that innovation mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Gross úr. Először a D kompromisszumról kellene szavazni, és akkor visszavonhatjuk a 63-as, 64-est. Jó, ez így? Elfogadják? Rendben van. Akkor jöjjön a D kompromisszum először. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt mi elutasítottuk. Tehát a D kompromisszum első része, az én hibám volt, szóval első rész, ez, which the text and analyze harbor use, ez nincs benne. Na, akkor megnyitom a szavazást a D első részéről. Ugye szavaztak? Akkor elutasítottuk 14 igen, 23 nem. Második rész, ahol benne vannak ezek a szavak, ezt is géppel, mert nincs értelme, akkor ez a D, ez kész, és a 63-as, 64-esről szavaznunk kell mellette, ellene, elutasítottuk ezt is. Akkor most mi van most? Most jön a 65-ös. Kumutszákos szúré mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 66-os. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Stöks úr. Mi van a 63-60? Ja, oké, okay, az megvan. 16-ról külön szavazunk a néppárt, tehát a 16-os bekezdésről. Mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 67-es kónúré mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 68-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 69-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 70-es néppárti szóbeli módosítóval Kumucákos úr itt csupán egy picit akarunk javítani a szövegen, azt gondolom, hogy ez meg is fejez a szellemnek, azt hiszem megszavazhatjuk. Igen, egyetértenek? Mellette ellene tartózkodás, akkor ezt elfogadtuk. 71-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 72-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 73-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 74-es eh, Ajala Szender mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 75-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 76-os jön Tika asszonyé mellette, ellene, tartózkodás, Megnézzük, azt hiszem elutasítottuk, de azért inkább nézzük meg a 76-ost elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Szavaztak mindannyian, ugye? Na. Lezárom a szavazást. 14 igen, 23, nem, 15 Michael-el együtt. Tehát elutasítottuk a 77-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtok 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 79-es mellette ellene tartózkodás. Ezt elfogadtuk. 80-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 82-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 83-as. Split vote, two part. Részenként, két részben. Első rész ö, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Második rész. Van ennek értelme? Igen, akkor a második rész. Notes that the global in the area, tehát második rész mellette ellene tartózkodás, el is fogadtuk. 84-es kiegészítés az e-kompromisszumhoz mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 90-es jön Ajala Szender mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 91-es mellette ellene tartózkodást elutasítottuk. 92-es mellette ellene tartózkodást elfogadtuk. 93-as mellette ellene tartózkodást elfogadtuk. 94-es mellette ellene tartózkodást elfogadtuk. 95-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 96-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 97-es e, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 98-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 99-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Preambulum bekezdések. Egyes. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadó. Kettes. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas mellette. Nél ellene. Tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. Négyes. Mellette ellene tartózkodás, nézzük meg elektronikusan a négyest. Flasztó Riké úr módosítója, megnyitom a szavazást. Szavaztak mindannyian? Lezárom a szavazást. 19 igen, 16 nem. Ezt elfogadtuk. Akkor az ötös tártalan, hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellette ellene tartózkodás Nézzük meg a 9-est elektronikusan. A 9-esről szavazunk. Vasztórike módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tizennyolc igen, tizenkilenc nem, elutasítottuk. Tízes Tikau mellette ellene tartózkodás, ezt is elutasítottuk. Azért nézzük, meg jó, megnézzük a tízes TKU módosító. Megnyitom a szavazást. Szavaztak mindannyian, mert hogy lezárom a szavazást. 13 igen, 14 igen, 22 ellene. Hát akkor tényleg elutasítottuk. végszavazást. A szavazást megnyitom. Szavaztak mindannyian? Szóval köszönöm. A szavazás lezárom, Krémer úr plusz 34, mellette egy ellene három tartózkodás. Gratulálunk, elfogadtuk. Gratulálunk Van kollégának. Most pedig jön a következő, ez pedig az Európai Unió balti tengeri stratégiája, Kún úr jelentése, Werner Köszönöm, elnök úr. A tegnapi vita után a néppárt részéről annyit szeretnék mondani, hogy a 6-os, 15-ös és 16-os módosítót el fogjuk fogadni. Tehát plusz a szavazás. Akkor ez a néppárti tagoknak szólt ezeket a módosítókat ennek megfelelően szavazzák meg, vagy nem. Akkor kezdjük is a kettes bekezdéssel, egyes módosító, Balszaitis kollega mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes, Zile kollega mellette, ellene tartózkodás, ezt is, ezt elfogadtuk a következő négyes részenként szavazunk. Első rész, addig, hogy ten, T21 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk a második résznek, akkor most van értelme? Van, igen, akkor improving mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Akkor az egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A hatos a következő, ugye? Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes. Oken mellette. Ellene. Na, azért megnézzük elektronikusan a tízest ellenőrizzük Oken úr módosítója. Megnyitom a szavazást. Ugye mindannyian szavaztak. Vége a szavazásnak. 20 igen, 17 nem. Ezt tehát elfogadtuk. 11-es Fleckenstein szóbeli módosító kunúr. Igen. Szeretnék helyettesíteni. Shipping legs must be promoted in order to ensure uh, efficient use of sea tehát ő ezt szeretnék helyettesíteni. Akkor ő mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás, megnézzük, a 14-esről szavazunk elektronikusan, akkor megnyitom a szavazást. Szavaztak mindannyian? Lezárom a szavazást. Akkor 14 igen, 23 nem, elutasítottuk 15-ös a következő mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk 16-os. Me... Igen? Kedves kollégák, ebben a véleményben sok kompromisszum született, és a tegnapi vita a bizottságban megmutatta, hogy a a kerékpár utak fejlesztésére különös figyelmet kell fordítani, ezért javaslom, hogy ezt a módosító javaslatot tekintettel ezekre a célokra támogatjuk, ezért javaslom, hogy a 16-ost támogassuk. Igen, tehát a 16-os módosítóról beszélünk mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 19 mellette, ellene, nézzük csak meg. Nézzük meg a 19-es zíle módosító telefonikusan. Megnyitom a szavazást. Szavaztak mind a hányan, mert hogy lezárom. 20 mellette 18 ellene, vagyis elfogadtuk. Végszavazás következik, amelyet ezennel meg is nyitok. Kramer úr mellette van. Szavaztak mindannyian? Akkor fejezzük be a szavazást. 36, 36 mellette, egy ellene, egy tartózkodás, elfogadtuk. Gratulálunk Kón úrnak. Kedves kollégák, és akkor jön a szavazó ülés rész vége. Köszönöm szépen az együttműködésüket. És most pedig következzen a következő pont a napi renden. Ez pedig nem más, mint a versenyképes árufuvarozás szolgáló európai vasúti hálózat, Marinescu úr jelentése. Kedves kollégák! szóval mindig elmondom, akik el akarnak menni, azt csendben tegyék, akik maradni akarnak, azok is maradjanak csendben, hogy meghallgathassuk az előadónkat. Marinescu úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Ahogyan azt láthatták, három jelentést terjesztett három módosítást terjesztettem elő a jelentéshez. Találkoztam a spanyol elnökséggel is, és sikerült áttekintenünk a teljes jelentést, és szeretném csak azokat a pontokat megemlíteni, ahol esetleg vitáznunk kell. Összességében úgy gondolom, hogy sikerül majd megállapodásra jutnunk számos cikket illetően, de három kicsit fogósabb kérdés van, ahol sokat kell majd tárgyalnunk. Az első az egyablakos ügyintézés, az a hely, ahol a az igényeket a nemzetközi vasútútra a, a nemzet, nemzeti határokon túl ezeket be kell nyújtani. Elnök, megkérnék mindenkit arra, hogy ne folytasson külön megbeszélést a teremben, mert nagyon nehéz így koncentrálni a jelentés készítőre. Tudom, hogy szeretnének beszélgetni, és szeretnének megoldani dolgokat, de Elég szép ajtó van itt, ki lehet rajta menni, és kérem, hogy eh, próbáljanak tiszteletet mutasítani a jelentés készítője után, Marinescu úr. Ahogy mondtam, az egyik legfogósabb kérdés az egy ablakos ügyintézés, ami véleményünk és a bizottság, illetve a tanács vélemények között az a különbség, hogy eh, mi, és amikor azt mondom, hogy mi, akkor eh, magamról beszélek, és a jelentés, az árnyék jelentés készítőkről. Mi úgy gondoljuk, hogy az egyablakos ügyintézés ügyintézéssel kellene az igényekről, beadványokról dönteni. A tanács úgy gondolja, hogy az egyablakos ügyintézés csak információs pont, illetve a kérvények beadásának pontja lehet. és úgy gondolja, majd a tagállami igazgatóságoknak kell erről dönteniük ezekről a beadványokról. Úgy gondolom, hogy pontosan egy, ez a legfontosabb része a jelentésnek, és mindenképpen szeretnék ezt a végső változatban látni. A másik nagyon fogós kérdés, amelyről beszélnünk kell, az a jóváhagyott kérelmezőkre vonatkozik úgy gondoljuk, hogy eh, minden vasúti társaság, még akkor is, hogyha mindenképpen igényelhet menetvonalat, a tanács viszont szeretné ezt az előnyt fenntartani a történelmi vasúttársaságok számára. Tehát meglátjuk majd, hogy hogyan sikerül itt eh, megoldásra jutnunk. Szerintem ki kellene tartanunk a mi véleményünk mellett, hiszen most a nyílt piacot szeretnénk a vasúti közlekedésben, és azt figyelembe kell vennünk. Véleményem szerint az, hogyha a menetvonalak lehetőségét csak a már régen létező vasútárságok számára tartanák fent, akkor azt torzítaná a versenyt, és nem lenne helyes. Van még egy harmadik pont, ami fontos, ez pedig a közlekszakadására vonatkozik. Egyetértünk azzal, hogy a fő kritériumok itt arra, hogy meg lehessen oldani az ilyenfajta közlekedési gondokat, az az, hogy hogy meg lehessen határozni, hogy mennyi dolat kell visszaállítani a közlekedést. De innentől kezdve ezen eljáráson belül szükség van bizonyos prioritást tervező szabályokra, bizonyos feltételekre, például, hogyha van egy személyvonat, amelynek ö, ö, várnia kellett már három-négy órát a pályán, akkor ennek a vonatnak kell elsőséget adni. És van még egy másik pont is, egy negyedik pont, amely általánosabb, és ez vonatkozik a jelentés egészére. Egy irányító testületet és egy végrehajtó testületet kívánunk létrehozni, amelyek, amelyekben a tagállamok képviselői lennének jelen. Az irányító testület az infrastruktúra igazgatókból állna. Hogyha létrehozzuk ezeket a testületeket, akkor nekik felelősséget kell vállalniuk, és ezeket teljesíteniük is kell, mert különben ezen döntések az egyes folyosókkal kapcsolatban mindenképpen ezen úgynevezett management board, az irányítási testület szintjén kell, hogy megtörténjen. A tanács kész arra, hogy létrehozza ezeket a testületeket, de a tanács szeretné megtartani a döntéseket az infrastruktúra igazgatóságok szintjén. Még mindig úgy gondolom, hogy sikerül majd kompromisszumra jutnunk. Ezek a legfontosabb pontjai a jelentésemnek, és remélem, hogy a második találkozónkon majd eh, sikerül már előre haladnunk. Ahogy mondtam, találkoztam már a tanácssal, és a jelentés felét áttekintettük, és lesz még további vita is a második részéről ennek a jelentésnek. Elnök, köszönöm szépen Marinescu úr, a szocialista frakció nevében Liberácki úr szeretne szólni. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök Pan sprawozdawca Marinescu rzeczywiście Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Úgy gondolom, hogy Marinescu úr nagyon uh, hosszasan tárgyalt a régi elnökséggel és a jelenlegi elnökséggel is, és nagy türelemről tett uh, tanúbizonyságot, nagy kitartásról, hiszen a svéd elnökség mindig is halogatta ezt a kérdést, és a spanyol elnökségnél pedig azt hallhattuk, hogy szeretnék meggyorsítani a folyamatot, ugyanakkor minden, mindent úgy tűnik, hogy a tanácsi alkalmazottak lassítanak. Egy újfajta minőségre van szükség, új vasúti folyosókra van szükség az áruszállításhoz. Európai vasúti térséget szeretnénk létrehozni. A tanács szeretne néhány dolgot megtenni, azonban ezek csak látszat intézkedések. Maronescu kollega nagyon konkrétan mutatott rá a kérdésekre, amelyekről még vitázni kell. Csak egy dolgot szeretnék az egészhez hozzátenni van egy úgynevezett slottunk, vagy van egyfajta lehetőség arra, hogy hogyan lehetne a vasúti vonalakat elősegíteni. Úgy gondolom, hogy egy úgy, úgynevezett slotról kellene beszélnünk. A vasúti személyszállítás sokkal ö, sérülékenyebb a késések esetében. Sokkal jobban kivannak téve, mint a fuvarozás, a fuvarozás. Én az egyablakos rendszer mellett lennék, ez sokkal ö, jobb lenne ez, és a politikai frakciónk azzal az alappal is egyetért, amelyet a jelentés készítő javasolt. Ami a kompetenciákat illeti az infrastruktúra igazgatók esetében, mi úgy gondoljuk, hogy nem szabad, hogy ők legyenek a döntő szereplők, hiszen ez csak a státuszkót erősítené meg, új minőséget szeretnénk, és úgy vélem, hogy hasonló a véleményünk nekem és a jelentés készítőnek, ugyanazok a prioritásaink, és a partnereink, és az ellenségeink ugyanebben a szemében a tanács soraiból kerülnek ki. Úgy gondolom, hogy nem beszéltük még meg a teljes projektet, még nem sikerült minden szakmai kérdést megoldanunk a tanácssal. Úgy gondolom, hogy már látható egy kompromisszum, de két különböző politikai frakció is hasonlóképpen gondolkodik. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, Liberacki úr. Az ALDE nevében Bilbao asszony következik. Muchas gracias, presidente. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Marinescu úr teljes mértékben helytállóan rávilágított a különböző tanácsi állásfoglalással kapcsolatos problémákra, ugye az egyablakos megoldásnál kifejezetten beszélt már az aspektusokról, a menetirányításról, az irányító testületről, és valahol az irányító testület valóban független kell, hogy legyen. Mi viszont úgy gondoljuk, hogy ennek a tervnek olyannak kell lennie, amely lehetővé teszi, hogy egy valódi európai hálózatát hoz, európai hálózatot létrehozhassunk az árufavarozási folyosók hálózatát. Egy olyan bekezdést szeretnénk látni, amely valóban kezdetektől vitaindító a bizottság és a tanács között itt arról a mellékletről van szó, amely az új árufuvarozási folyosó fogalom meghatározását tartalmazza. Más szakbizottságokban elég nagy elővigyázatossággal szólaltam föl különböző e, eszmecseréken, üléseken vettem részt, írásban is bekértem információkat, és azt kell, hogy mondjam, hogy teljes mértékben átláthatatlanság e, van itt a tanács részéről. Mi kihangsúlyozottan kértük, hogy a tanács magyarázza meg nekünk, hogy ezen árufuvarozási folyósók miért szerepelnek az egy egyes mellékletben milyen gazdasági, szociológiai elemzések támasztják alá azt, hogy ezen folyosók szerepelnek a mellékletben miért vannak csak egyes folyosók megemlítve, mások nem, vegyes felhasználásúak-e vagy sem. Itt az egyes melléklettel kapcsolatban gond van tehát, mi értékelni szeretnénk, konstruktív jelleggel, építő jelleggel hozzá szeretnénk mi is járulni ennek az anyagnak a kidolgozásához, és igenis minden egyes képviselő jogosan várja el a tájékoztatást a tanácstól, mert felelősségteljesen kell eljárnunk. Viszont a mai napig semmilyen információt nem kaptunk a tanástól. Az egyetlen érv, amelyet hallottunk, az az, hogy hát a tagállamok mindegyike emellett az álláspont mellett tette le voksát. A bizottság Egyébként szintén ugye látjuk, hogy kritériumok alapján határozza meg a bizottság az árufogarozási folyosókat. A bizottság azt mondta, hogy az egyes mellékletben szereplő folyosók megfelelnek a kritériumnak. Mi viszont szakbizottsági tagokként felelősek vagyunk ezen projektért és nem ismerjük sem a kritériumokat, a tagállamok által választott kritériumokat, sem pedig a bizottsági kritériumokat a hálózat felállításához. Marinescu úr kilenc kérdést állított össze a különböző frakciók kérdéseiből. Semmiféle választ nem kaptunk ezzel kapcsolatban. A legutóbbi találkozó során szóbeli kérdéseket is feltettünk. Akkor is kértük a tájékoztatást, semmiféle választ nem kaptunk azóta sem. Úgyhogy ma azt kell mondanom, hogy óriási erőfeszítést tettünk annak érdekében, hogy bizonyos javaslatok maradjanak a szövegben, de ma megint csak azt mondom, hogy a tanácsnak azt kell üzennünk, hogy küldje meg számunkra azon kritériumokat, amelyek alapján a különböző választásokat, döntéseket meghozták. A tanács miért gondolja úgy, hogy valódi európai hálózatot állítottunk fel, milyen eh, jellegűek, milyen természetűek ezen eh, ezen folyosók. Mi az összefüggésük további közlekedési projektekkel ezen folyosóknak? Ezzel kapcsolatban világos kérdésekre világos válaszokat szeretnék kapni. A szándékunkat világosan kifejtettük, komolyan hozzájárultunk a tanács munkájának kiteljesítéséhez. Hivatalosan ma azt kérem a tanácstól, hogy legalább a kiválasztott kritériumokról egy ö, informatív jellegű anyagot küldjön meg számunkra a folyosók tekintetében. Köszönöm szépen Krámer úr a zöldek részéről. Először is szeretnék köszönetet mondani Marinescu úrnak. Számos alkalommal találkoztunk már együtt, tavaly is és most is és örülök annak, hogy most kicsit nyugodtabban tudunk beszélgetni. Néhány dolgot szeretnék megemlíteni, amelyet Mörnyeszk úr is elmondott, hogyha valahol történik egy baleset, vagy megszakad a közlekedés, akkor szerintem a legnagyobb rugalmasságra van szükség. Tehát nem csak akárkinek lehet megadni a prioritást. Például vannak irányelvek, amelyek a mozdonyvezetőkre vonatkoznak és hogyha egy negyed óra után például, vagy egy fél óra után a mozdonyvezető számára lejár az az idő, amíg vezethet, akkor teljes mértékben mindegy az, hogy most egy ICE-t, egy tehervonatot, vagy egy személyvonatot vezet. Tehát először ezzel kell foglalkozni ahhoz, hogy megindulhasson a közlekedés. Tehát nem lehet dogmatikus megoldást találni erre, hanem a lehető leghamarabb vissza kell állítani a megfelelő menetrendet. Természetesen nem lehetnek különbségek a hagyományos állami vállalatok, illetve a többi vállalat között. Szeretnénk a belső piacot erősíteni, mindenkit egyformán szeretnénk kezelni. Mi a vasút barátai vagyunk, de nem egyes vállalatoké. az állami vállalatokban is előnyt élveznek. Például nálunk Németországban csak az állami vállalatok kapnak, az állami vasútársaságok kapnak támogatást az infrastruktúrára például, és a magáncégeknek ezt maguknak kell előteremteni. Tehát, hogyha ezt a előnyt meghozzuk az állami társaságoknak, akkor igazán tényleg nem lesz már semmilyen fajta verseny. Ezen kívül problémásnak tartom az úgynevezett minősített vonalak kérdését, a qualified tracks kérdését is, és én csak egyetlen ilyen nagyon fontos szakaszt ismerek, ez pedig Róma és Nápoly közötti teher közlekedési vonal, de csak éjszaka lehet ezen a vonalon, ezen a gyors vasút vonalon teherszállítást végezni. Tehát ezért kell megnézni ezt, hogy mit jelent ez a Qualified Track. A foglalásoknál, ahogy már mondtam, vannak visszaélések, emiatt már kritizáltak egy állami társaságot, akik több vonalat bejelentettek, ezeket nem is használták, csak azért jelentették be, hogy a versenytársak ne tudjanak azon a vonalakon közlekedni. A lefoglalás az ingyen volt, tehát úgy gondolom, hogy ennél könnyebben és olcsóbban nem lehet elkerülni a versenyt, Szerintem költségekhez kellene kötni az ilyenfajta foglalást. Mindenképpen negatívnak kell lennie pénzügyi szempontból annak, hogyha olyan szakaszokat foglalnak le, amelyeket nem használnak ki. Ami pedig a folyosók számát illeti, egyáltalán nem értem azt, hogy hogyan sikerült más adatokhoz jutnunk. Hogyha megnézzük az RTMS folyosókat, akkor azt láthatjuk, az elmúlt években semmi nem történt. A hat folyosót nem sikerült létrehozni, újakra van szükség. Én tanár vagyok egyébként, és hogyha ilyen eredményen állna elő egy tanuló, akkor nem lenne esélye nálam. Tehát úgy gondolom erre a hat folyosóra kellene koncentrálni, még az első folyosó sem jött létre. Tehát úgy gondolom, hogy nincs értelme új szakaszokról, új folyosókról vitázni. Ezen kívül furcsának tartom azt is, hogy beszélünk a folyosókról, egy pedig már le van rögzítve Stockholmból Génuába, Kopenhágán keresztül Hamburgon keresztül, Innsbruck, utána pedig semmi nem történik. Miért lett meghatározva ez a folyosó? Ezt nem sikerült még létrehozni. Ráadásul még pénzügyileg sokkal drágább is. Nem tudjuk, hogy ebből majd itt alagút lesz, vagy, vagy híd, de a legrövidebb út Berlin, rostock Kopenhága szakasz lenne, azonban ezt eh, figyelmen kívül hagyjuk. Nem tudom, hogy miért. Utolsó pontként ez az egyablakos rendszer lenne, amiről szeretnék beszélni. Nem akarunk egy újfajta európai szervezetet, amely mindent meghatároz és majd jóvá hagy. Mit is tesz majd ez a szervezet, hogyha lenne egy ilyen szervezet, akkor azt kérdezgetné a nemzeti hatóságoktól, hogy vannak-e szabad szlotjaitok. Tudjuk, hogy az A folyosó esetében Németországban négy hely van, és hogyha egy ablakos rendszer lenne, és jelennék az ügyfél, és szeretnék Rotterdamból Génuába tehervonatot indítani, akkor egy helyen kellene ezt bejelenteni. Ez a hely tapasztalatokkal rendelkezik, megkérdezi azt, hogy milyen szlottok szabadok, és utána ezt jóvá hagyja. Hogyha nem hagyják jóvá, akkor panaszt kell intézni, és ezt, ezt lehet európai szinten létrehozni, meg lehet nézni azt, hogy miért nem hagyták ezt jóvá, miért egy héttel később vagy hamarabb, miért támogatták a saját társaságot vagy az állami társaságot, tehát itt mindenképpen megfelelő átláthatóságra van szükség, de az ügyfélek számára ez egyszerűbb lenne. Ez az európai hatóság ismerni a trükköket, az érveket, a költségekről, illetve bárhogy, ahogy meg tudják akadályozni a versenyt a szlotokban, és úgy gondolom, hogy egy helynek kell lennie, ahova fordulni lehet. De ebben a pontban úgy gondolom, hogy kompromisszumra juthatunk, nem kell nagy bürokratikus szervezetet létrehoznunk, de az ügyfelek számára egy megfelelő kontakt helyre van szükség európai szinten, hiszen mint európai politikát szeretnénk folytatni, nem pedig nemzetét. Elnök, köszönöm szépen, Kún úr! Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Hát ez szinte tökéletes. Szeretném korrigálni az előttem szólót. Az állami társaságok nem kapnak a német szövetségi költségvetésből támogatást, csak a hálózat projektot lehet támogatni, de a hálózatot mindenki más használhatja, például a közlekedésben, és, és ezt támogatják szövetségi szinten, de ez csak mellékes. De most arról van szó, hogy hogyan lehet a, az európai teherfuvarozás számára elsőbséget elérni. Mindenképpen gyakorlatias megoldásra van szükség, és azt, hogy folyosókra osztuk be az európai vasúti közlekedésnek nagyon fontos. Ennek érdekében arra van szükség, hogy a infrastruktúrával rendelkezők, és ez a struktúra, igazgatóság egy szervezetbe kerüljön a, úgy, ahogy Kramer, illetve Marinescu úr is ezt hangsúlyozták. Nézzük például a rotterdam Genoa szakaszt. Kramer úr említette ezt. Egyablakos rendszer nem tud egy szakaszt tervezni, ehhez 2-3-4-5 infrastruktúra vállalatra van szüksége. Hollandiában a ProRail-re, Németországban is van egy, Svájcban az SPB, CFF, SFS tehát különböző ilyen szervezetek vannak, és Olaszországban a Gruppo Ferrovistaro ilyen vállalat van, és meg kell alapodni a bizottságban arról, hogy mikor tudják a távfúvarozást a saját hálózataikon keresztül elvégezni. Ehhez költségek kötődnek, és persze mindenki keresni akar azon, ez teljesen normális, és nem, nem, nem értem, hogy miért kellene a versenyt elkerülni. Egy egyablakos rendszerrel itt egy valaki hasz, ö, határozná meg a kapacitást, a szakaszt, az időpontot, ez nem működhet, és ezért azt javasolnám, hogy tagállamonként legyen egy ablakos rendszer, és nem minden egyes koridor esetében. Tehát tagállamonként legyen ez, és tagállamonként lehetne e, az igényt benyújtani egy üzemeltetőnek, és az infrastruktúra menedzserekkel együtt lehetne a érintett hálózatokat létrehozni. És hogyha valamilyen zavar keletkezik, akkor a különböző rendszernek különböző a felfogása. Bizonyos tagállamokban külön sínrendszerek vannak, más a távszállítás, távközlekedésben, vagy a személyszállításban, és akkor itt problémák keletkezhetnek. Úgy gondolom, hogy ez a zavar esetén a lehető leghamar vissza kell térni az előre eltervezett menet időhöz Ez az egyablakos ügyintézés <coughs> rendszer szerintem nagyon jól felhasználható akkor, hogyha a vasútárságok akadályozásáról van szó az EU-ban, akkor, amikor az, a működtetők nem szabályszerűen adják ki a szlotokat. Ekkor az OSS-t az egy az egyablakos rendszert kell alkalmazni Németországban, például van egy hálózati ügynökség, amely ezzel foglalkozik szövetségi szinten, tehát egy egyablakos rendszerre van szükség, és meg kell nézni azt, hogy mindenképpen rugalmasak maradjunk a teherfuvarozásban. Lehet, hogy vannak ö, ö, csúcsidők, de mindenképpen a, a kapacitásokat kell megfelelően előre tervezni, hogy hogy ezeket a menetvonalakat valóban létre lehessen hozni a folyosókon belül. A Rotterdam Génó az jó lehetne, jó előfeltétele lehet, lehetne annak, hogy a teherfuvarozást megfelelően elő tudjuk készíteni. De ehhez az kell, hogy a megfelelő testületekben meglegyenek az előírások a szlotok kiadásához. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you, Mr. Zila. Uh, Köszönöm szépen, Zile úr. Köszönöm szépen. Epping úr, az árnyék jelentés készítünk nincs itt, de szeretném elmondani helyette a véleményünket. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb kérdéseket már sikerült azonosítani, amiben meg kell alapodnunk majd a tanácssal, de szeretném az egyablakos rendszer kérdését felvetni. Szeretném, hogy ha meghallgatnák a tanács érvelését. A kérdés az az, hogy valóban újabb szupranacionális szervezetekre van szükség. Hogyha nincsen megfelelő elképzelésünk arról, hogy a rendszer hogyan fog majd gyakorlatban működni, akkor lehet, hogy újra át lehetne gondolni a szupranacionális szervezet létrehozását, tehát meg kell hallgatnunk az érvelésüket. A másik kérdés a kategóriákhoz kötődik. a tehervonatok esetében. Lehet, hogy nem kellene túlságosan szigorú kategóriákat alkalmazni. Lehet, hogy inkább általános elveket kellene felvázolnunk, hogy hogyan lehet ne kategorizálni az infrastruktúra felhasználás szempontjából ezeket a vonatokat. Ezen kívül számos megközelítést lehetne alkalmazni, a közlekedést illetően, tehát tényleg azt szeretném, hogyha konstruktívak lennének, főként azok, akik a tanácsot tárgyalnak majd. Bászájtis úr? Nagyon szépen köszönöm az a kezdem Nesku úrnak a munkáját. Valóban kereste a kompromisszumokat egy rendkívül bonyolult dossziéban. Nem csak politikai okokból nehéz ez a kérdés, hanem technikailag is. Az Európai Unióban 20 különböző igazgatási rendszer működik a vasúti rendszerekben, és különbözőek a vágánytávolságok és a sávok. És hát sok feladatunk van, környezetszennyezés csökkentése, versenyképesség növelése az áruszállítás területén, stb. Éppen ezért az áruszállítás szerepe meghatározó, és egyre fontosabb is lesz ez a terület. Az előadónak azért is köszönetet szeretnék mondani, hogy megszületett az az úgynevezett első lista, ahol olyan projektek is szerepelnek, amelyek talán még nem nagyon gazdaságosak, azonban többletértéket biztosítanak az unió számára, és nagyon jövőorientáltak. Biztos vagyok abban, hogy ezt a projektet orosz vonzani fogja az orosz szállítást is Szentpétervárról, és a szállítások egy részét tengerről, a víziútról át tudjuk terelni a vasútra. Ez a projekt mindenképpen növelni fogja versenyképességünket ezek nagyon nagy kihívások, olyan kihívások, amelyeknek így vagy úgy a jövőben meg kell felelnünk ami pedig az egyablakos rendszert illeti. Különbözőek az ügyintézési, igazgatási rendszerek. Én azt mondanám, hogy végre tenni kell valamit, hogy megszülessen ez a one-stop shop. Természetesen nem lehet minden kérdést egyszerre megoldani, de el kell legalább kezdeni. ami a első mellékletet illeti. Persze, hogy meg kell találnunk a kompromisszumot a bizottság és a tagállamok között. A két éves határidővel kapcsolatban a rendeletben. Az Európai Unióban minden tagállamot keményen érintett a gazdasági válság, ezt figyelembe kell venni. És még nem világos az sem, hogy minden állam meg tud-e birkózni a válsággal, és ha igen, akkor mikor. Éppen ezért már csak gyakorlati okoknál fogva is öt évre meg kellene hosszabbítani ezt a határidőt a vasúti rendszer nem csak nagy beruházásokat tesz szükségesé, hanem a hosszú határidőkre is szükség van az átépítésekhez. Egyébként gratulálok az előadónak a munkájához. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, nagyon szépen köszönöm. Az eszmecsere során szerettem volna arra emlékeztetni, hogy az első vasúti csomag felülvizsgálata jelenleg folyik. Ha jól tudom, 24 ország szabálysértési eljárás alatt áll, mert egyenlőre a megfelelő szabályozás az adott 24 tagállamban nem létezik még. Úgyhogy valahol amikor csak kizárólagosan nemzeti szintű egyablakos rendszer bevezetéséről beszélünk, vagy egy olyan, olyan szolgáltató működtetőről beszélünk, aki nem független. Ami pedig az egyablakos megközelítést illeti, mindenképpen egyensúly helyzetet kellett találnunk a bürokratikus szempontból elfogadhatatlan, túlzott terheket eh, a gazdasági szereplő rovó aspektus között, valamint a folyosó, eh, fel, eh, folyosón való közlekedés aspektusai között. Lehet, hogy erre nincs feltétlenül szükség most. Jelenleg folyik az eszmecsere erről, valahol egyensúly helyzetet kell találnunk, egy hasznos szabályozás, egy hozzáadott értéket képviselő megoldás között a teherszállításban a szolgáltatóknál. És hát látjuk azt is, hogy a nemzeti ö, egyes országokban található vasúti társaságok mindenképpen ö, visszahúzó erőt képviselnek, próbálnak a fékre lépni, nem akarják ezt a változtatást úgyhogy valahol nem kell túlzottan a nemzeti vasúti társaságok érdekeit képviselni, de másrészt nem szabad túl komplex, túl nagy terhet jelentő megoldásokat sem találni. Tehát valahol az arany középutat kellene itt megtalálnunk. Köszönöm. Ayala Sender. Köszönöm szépen, Ayala Sender asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani Marinescu úrnak az elvégzett munkájáért. Az árnyék előadóknak is köszönöm az együttműködést. Marinescu úrhoz szeretnék egy kérdést intézni. Az első eszmecsere során már utaltunk egy kérdésre. Egy olyan esetről van szó, amire a Bau asszony a jelenlegi folyosókról már beszélt, de amikor kizárunk vagy beveszünk egy új folyosót a rendszerbe, hát én nem tudom, de az én országomban vannak olyan folyosók, gyors vasúti folyosók, amelyek rendelkezésre állnak, és amelyekkel valahol a mm, kínálatot lehetne kiterjeszteni. A négyes, ötös cikknél a módosítás, a folyosó módosítás lehetősége a bizottság nem fogadja el a tanács közös álláspontját. Milyen mechanizmust terveztünk be arra, mert hát valahol a bizottság itt nem igazán világos, tehát milyen mechanizmuson keresztül lehet módosítani adott időben, a változások után egy adott időpontban hogyan lehet tehát módosítani a folyosókat. Valahol ez egy dinamikus, állandóan változó folyamat annak érdekében, hogy a különböző árufóvarozási folyosók megfelelően működjenek. Tehát milyen mechanizmuson keresztül lehet a jövőbeli folyosó hálózaton módosítani. Ez nem egy rugalmatlan, örök rendszer, hanem egy állandóan változó. Milyen mechanizmuson lehet ezt változtatni? Mr. Pas- Köszönöm Pászkorári úr a bizottság nevében. Bocsánat. Még egy dolog, Michael. Egy dolgot szeretnék csak tisztázni. Németországban az a helyzet, hogy az állami vállalat állami támogatást kap az állami hálózatra, de vannak magánhálózatok is, ezt is használhatja mindenki, ők is szednek illetéket, de a magánhálózat nem kap támogatást a karbantartásért és modernizációért. Ezért a magánvállalkozásoknak az illetékből kell finanszírozniuk mindent, és ez nagy hátrány, ugyanis az állami hálózatok nagyon komoly támogatásokat kapnak. Erre gondoltam, ez egy különbség, itt mi harcolunk, van is mozgás az új kormányban, de ez továbbra is különbség a magán és az állami hálózatok között Németországban. Oké. Okay. Igen. Akkor most Pászkorelli úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság nevében el szeretném mondani, hogy az én intézményem elismeri a nagyszerű munkáját a parlamentnek és a Transzakbizottságnak már az előző ciklusban is, és a jelenlegi ciklusban Marinescu úr, valamint az árnyék előadók is tovább folytatják ezt a munkát. Közös álláspontot, állásfoglalást dolgozott ki a tanács építő jellegűt, ezért a bizottság támogatta azt, viszont négy pontban elutasítja a bizottság, az új innovatív jellegű kiegészítéseket, a tanács közös álláspontja egy módosító indítvány terjeszt elő, amelyben azt mondja ki, hogy ebben a rendeletben semmi nem térhet el a már meglévő jogszabályoktól. Itt valahol egy önkorlátozásról, mégpedig erőteljes önkorlátozásról van szó a tanács részéről, tehát valahol fékezi az innovatív jellegét ennek a szövegnek. A One Stop Shop az ilyen pont például Marinescu úr is utalt erre, pontosítanám még egyszer, ez nem egy új közösségi jelenség, supranacionális intézmény, hanem egyszerűen egy olyan eszköz, amelyen keresztül az áruforrási folyosók működhetnek. Létezik már az egyablakos megközelítés az operatív kooperáció keretei között, amikor a működtetők, az infrastruktúra működtetők a Rainnet Europe Bécsi központú intézményben együttműködnek, itt az egyablakos megközelítés létezik, hogy a nagy folyosókon a menetvonalak működhessenek. A Rainnet Europe, ez egy, azt mondja a tanács, hogy fikció, nem valahol itt egyszerűen kérelmeket a különböző nemzeti pályahálózat működtetők számára elküldenek, de nem hatékonyan működik ez az intézmény. Tudjuk ugyanis azt, hogy az egyablakos megközelítés a a nemzetközi menetvonal kiosztási kérelmeknek csak 5 százalékát fedi le a mi javaslatunk a rendeletben igenis működőképessé akarja tenni ezt az egyelőre nem működőképes rendszert. Nem egy új szervezetéről van egy szó az Európai Uniónak, megint csak ismétlem, itt pályahálózat működtetők együttműködésének lehetőségét adjuk meg autonóm módon autonóm módon, ami nem jelenti azt, hogy teljesen függetlenül történne mindez, és nem történne a nemzeti szabályozásra utalás. Ez az első pont. Második ponttal kapcsolatban itt ugye az authorized applicant, az engedélyezett kérelmezők. Itt valahol a verseny képes piac megnyitásának alfájáról és omegájáról van szó. Itt nem vasúti társaságokról van szó, itt valahol egy pályázatra jelentkezhet egy tenderkírásra egy engedélyezett kérelmező a különböző piacon létező ö, üzemeltetők, ö, vasúti társaságok ö, válaszolhatnak egyet tenderre, az engedélyezett kérelmezők már létezik, mint fogalom az európai jogszabályanyagban, de egyenlőre szabad döntéshozatal mellett dönthetnek az országok az ilyen kérelmezők elfogadásáról vagy sem. Most így a piac a verseny felé megnyílna. Aztán a harmadik kérdéskör, a prioritások meghatározása. Itt nem arról van szó, hogy az árufovarozás, árufovarozó vonataknak mondjuk mindig elsőbsége van, és a személyszállító vonatoknak mindig várniuk kell, meg kell adniuk az elsőbséget a pályákon. Nem itt, itt nem erről van szó. Itt mi egyszerűen azt szeretnénk, hogy ne legyen hátrányos megkülönböztetés a különböző közlekedési típusok között, és közös szabályokat találjunk. A bizottság nem akar kimondani ilyen közös szabályokat, viszont a pályahálózat működtetőknek meg kell állapodniuk egymás között annak érdekében, hogy kiegyensúlyozott legyen a közlekedés. A negyedik kényes kérdés pedig a, a folyosók irányítására vonatkozó kérdés. Mi szeretnénk, ha egy szervezet felállításra kerülne, például egy egyfajta gazdasági, európai gazdasági érdek csoportosulás, amely nem csak egy egyszerűen kis beszélgető ö, ö, kaszinóvá válna, ahol a működtetők összeülnek és elmondják, hogy mi a helyzet a piacon. Nem. Itt egyszerűen a zárufovarozási folyosók rugalmas működtetésének szervezője szerveje lenne. Valahol a tanács köti egyenlőre magát a jelenlegi helyzet fenntartásához, mi pedig a bizottság szeretnénk, hogyha egyensúlyozottabb, kiegyensúlyozottabb helyzet alakulna ki ezzel a négy imént említett ponttal kapcsolatban, vagy sikerrel járunk, vagy bukunk. Itt ez nagyon fontos négy pont, megállapodásra azért van lehetőség. Egyébként pedig a folyosó választás kritériuma, itt is említette két képviselőasszony. A bizottság elfogadott egy kompromisszumot a közös álláspontban, szerintünk nem rossz a kompromisszum. Kilenc folyosóról van szó, hat ebből a kilencből az ERTMS kiépítési tervben már létező folyosó, Swing úr is utalt erre, ez viszont a hálózatnak csak 6%-át teszi ki kilométerhozban, viszont az európai ö, árufuvarozás volumenjének 20%-a folyik ezen folyosókon. Másik két folyosó esetében ö, megint csak a résztvevő felek együtt egyetértenek abban a gazdasági szereplők, hogy ezen folyosók hasznosak. A RailNet Europe kiválasztotta már ezen folyosókat. Zárószóként. Amennyiben a tanács és a parlament, ha minnyáján azt akarjuk, hogy valóban egy európai integrált vasúti térség kialakuljon, amely különböző árufogarázási folyosok körül épül ki, ezt csak úgy ér, érhetjük el, hogyha egymásra helyezzük a nemzeti már meglévő hálózatokat, anélkül, hogy a jelenlegi működési szabályokat ne változtatnánk meg. Vannak egyéni döntések a működtetők részéről, az engedélyezett kérelmezők hozzáférése a hálózathoz megint csak nemzeti szinten döntetik el. Az imént hallottunk utalást erre. A bizottság azt mondta, több alkalommal azt mondta, hogy ezt a rendeletet azért kell megalkotnunk, mert látjuk, hogy ahhoz, hogy egy európai vasúti térség működjön, ahhoz még nincsenek megfelelő szabályok, és ezt nem igazán a nemzeti vasúti társaságok fogják támogatni. Nem ők lesznek emellett, hiszen egyenlőre saját ö, ö, szabályaik szerint működnek a nemzeti piacon, és a, a, a, a European network sem működik, még úgy, hogy valóban erre a felsorolt négy pontra, amelyre Marinescu úr is utalt és beazonosította az imént, és én is elmondtam, valóban megoldást kell találnunk e négy pontra, így valósulhat meg csak az árufuvarozási térség megfelelő minőségben, megfelelő alternatívát kell biztosítanunk a közúti és más típusú közlekedési szállítási módokra. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Marinescu úr. Kívánna reagálni a felvetésekre. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Én is azzal kezdem, hogy köszönetet mondok a kollégáknak a az elhangzottakért, a hozzászólásokért. Először is engedjék meg, hogy egy általános megjegyzést tegyek. Akkor, amikor a jogszabály alkotási tervezettel állunk elő, akkor mindenek előtt arra kell gondolni, hogy ez az új jogszabály mit eredményez, milyen hozzáadott értéket biztosít majd. Ugyanis, ha ezt nem teszük meg, nem végezzük el ezt a megfontolást, akkor nincs igazán értelme annak, hogy új jogszabály megalkotását javasoljuk, ami pedig a folyosókat illeti. Miért akarunk szabályozást ezen a területen? Hát azért, hogy javítsuk mindazt, ami nem működik jól, és Mindenek előtt mi a hiba? A koordináció hiánya. Ugyanis van természetesen áruszállítás, és más rendszerekre is tettek már javaslatot, a Railnet Europe, ugye, és vannak egyéb opciók is, azonban Nincs megfelelő koordináció közöttük, legalábbis a legfőbb áruszállítási folyosókat illetően. Így, tehát a koordináció, mint olyan nem létezik, és elméletileg ugyanúgy kellene ennek is működnie, mint az utas szállításnak, ugyanis gyakorlatilag megvan a lehetősége annak, hogy ugye elindulunk vonattal Genfből, és eljutunk Rotterdamba, ö, egyszerűen, tehát gyakorlatilag azt kell elérni, hogy az áruszállítás is így módon működjön. Technikailag ez lehetséges, de ahhoz, hogy ezt megvalósítsuk, megfelelő koordinációra van szükség, ehhez pedig jogszabályra. És ennek a jogszabálynak a célja éppen az, hogy megpróbáljon bizonyos dolgokon javítani. Mindennek előtt úgy, hogy bevezeti a könnyített vagy elsőbségi szállítást. a különböző intézmények különböző módon nevezték el ezt a dolgot, tehát mind a három intézmény egyetért abban, hogy erre szükség van. Másodszorban Felmerül ezzel kapcsolatban ugye az egyablakos megoldás, és a bizottság képviselője éppen elmondta, hogy ez egy ugye nem intézmény, hanem egy iroda, ahova be lehet nyújtani a kérvényt, és aztán ennek az irodának együtt kell működnie a már meglévő nemzeti irodákkal, ugyanis ez lenne az egyetlen módja annak, hogy ezt gyorsan elintézzük, és aztán ez a one-stop-stop stop, -stop megnézi, ez az iroda megnézi, hogy mondjuk a francia ö, iroda ö, megakadályozott egy német vonatot abban, hogy belépjen Franciaországba, ö, technikai, nem technikai okok miatt, hanem másért. És hogyha bizonyosság van a felől, hogy az adott nemzeti ö, iroda vagy hatóság mindent megtett annak érdekében, hogy pozitív választ adjon erre a kérvényre. Ezt kell megnézni ennek a One Stop Shopnak. Úgyhogy remélem érték, kedves kollégák, hogy persze megkerestek engem a legnagyobb európai vasúti társaságok képviselői is, ugyanis ők azok, akik ellenzik ennek a rendszernek a bevezetését, mert hogy azt hiszik, hogy el fogják veszíteni az ellenőrzésüket a piac felett. Azonban nekünk innovációra van szükségünk, és ez a rendelet mit változtathat? A kormányzáson, az irányításon, a menedzsmentben okozhat változásokat, ugyanis mi létrehozunk egy új eszközt, hogy növeljük az áruszállítás hatékonyságát. Az infrastruktúrába történő befektetéseket illetően is. Ez a board koordinál, és megnézi, hogy mit tervezünk szerveznek az adott folyosóval kapcsolatban, és együttműködnek, hogy ez zöggenőmentesen működjön, már mint a beruházások vonatkozásában is. Tehát véleményem szerint ennek a One Stop Shopnak lennie kell, ezt az egyablakos megoldást be kell vezetni, és én hiszek abban, hogy képesek is leszünk arra, hogy megállapodásra jussunk. Ami pedig az annexet, a mellékletet illeti, erről is több esetben esett szó. A bizottság eredeti javaslata szerint Három éven belül, ha jól emlékszem, nem vagyok biztos benne, de nem is mindegy is. Tehát mondjuk három éven belül minden egyes tagállamnak része kell, részének kell lenni egy folyosónak. Tehát minden tagállam legyen része egy folyosónak, persze akkor, ha megvan a megfelelő vasúti összekötetés a többi állammal. És a tanács azt javasolta, és én azt hiszem, hogy ez egy jó javaslat, azt javasolta, hogy ez a rendelet döntsön arról is, hogy melyek lesznek az első új folyosók. Ez nem rossz ötlet, ugyanis már létrehozunk egy első folyosót, és akkor nem kell három évig várni, hogy minden tagállam döntsön, hogy miről is lesz majd szó prioritásként. Tehát, hogy milyen országokon megy keresztül az adott koridor, az adott folyosó. Ezzel kapcsolatban azt javasoltam a kollégáknak, hogy éppen ezzel az egy melléklete kapcsolatban tartsunk egy külön értekezletet. Azt, először nézzük meg ennek az egész szabályozásnak a lényegét, aztán pedig ö, menjük végig a részleteken. Spanyolország esetében két folyosó van, és az én véleményem szerint ezek az egyetlen olyan folyosók, amelyek szóba jöhetnek, és persze persze ezek keresztül mennek a francia-spanyol határon. Na most ezen lehet vitatkozni, és meg lehet nézni, hogy változásokat hol lehet megvalósítani, és a tanács és a bizottság meghatározza a kritériumokat a folyosó használatára vonatkozóan. Ezt kérdeztük, megkaptuk a választ a bizottságtól, de még mindig várjuk a választ a tanácstól. Azonban azt elmondom, hogy még akkor is, hogyha megvan ez az annex, ez a melléklet a tagállamoknak, hogyha tagjai lesznek egy folyosónak három éven belül, már pedig ennek meg kell történnie, tehát ez egy kötelezettség lesz, és én azt gondolom, hogy nem kell túl sok időt eltölteni ezzel a kérdéssel, hanem próbáljunk meg tovább lépni, amilyen gyorsan csak lehetséges hogyan lehet megváltoztatni a B annexet, mellékletet, kérdezte Ayala Sanders asszony. Hát ugye az első folyosó megvan, ezen már nem lehet változtatni, de az első folyosó ugye megszületik, és esetleg a tagállamok, és ezt biztosítja a rendelet, a tagállamok előállhatnak új javaslatokkal más folyosókra vonatkozóan, sőt, még a már meglévőket is módosíthatják megfelelő kérmény alapján a bizottságnál, és akkor meg a bizottság dönt erről. Tehát a rendelet ezt lehetővé teszi, ezt ö, biztosítja. És ez nagyon világosan kifejezésre is jut, hogy milyen ö, okoknál fogva, illetve milyen ö, megfontolással kerülhet erre sor, és hogyan lehet új folyosókat képíteni, illetve létrehozni. a természetesen meg kell nézni, hogy hogyan lehet módosítani, és új folyosókat javasolni. Ez benne van a rendeletben, az erre vonatkozó szabályozás. A hármas cikk, a hármas cikk biztosítja, írja le a közös eljárást. Az én javaslatomban most arról beszélek. Tehát a hármas cikk az ö, arról szól, hogy milyen normális eljárás, hogyan lehet kérvényezni és létrehozni egy folyosót. A négyes cikk pedig azzal foglalkozik, ö, ö, ami a mellékletben szerepel. Na most a többi, azt hiszem, mint már mondtam is, itt kompromisszumra juthatunk a tanácssal, tehát elképzelhető ez. A feltételek, hogy most akkor három év vagy öt év, még 30 másodperc. Szóval a feltételeket illetően. A rendeleten belül ott van, hogy a folyosókat képesség kell tenni. Mit jelent ez? Mitől ö, működik? Ha van egy egyablakos rendszer, akkor, meg ha megvan a megfelelő végrehajtó testület, a bort, akkor miért kell öt év? Ahhoz, hogy a folyosó működhessen. Én nem gondolom, hogy erre szükség van. Ez egy nagyon hosszú időszak lenne, és én úgy gondolom, hogy az első folyosó esetében ezt két éven belül gond nélkül meg lehet csinálni, mert erre a két dologra van csupán szükség. Ezt kell egyszerűen megoldani, hogy működjön megfelelően a folyosó, és aztán majd a beruházások, az már más tészta, más kérdés lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Marinescu kollega. A menetrend a módosítók benyújtásának határideje április 12, és ezeket vizsgálja a bizottság május 3-áig aztán szavazunk május 4-én mindenről, és reméljük, hogy a plenárison pedig júniusban kerülhet terítékre ez a jelentés. Köszönöm szépen, tehát a határidő április 12. Addig tudják a módosítókat benyújtani. Köszönöm, köszönöm Marinescu kollégának is ezt a nagyon jó munkát és a részletes bemutatást. Következik a következő jelentés, mégpedig Ráner asszonyé. A téma a tagállamok jogszabályaiban a közúti szállításra vonatkozó szociális szabályok súlyos megsértése tekintetében megállapított szankciók. És akkor ezt most előre hozzuk a délutáni programból, és nagyon szépen köszönöm a rugalmasságát Ráner asszonynak, hogy erre vállalkozott. Övé is a szó. Köszönöm szépen, elnök úr kedves kollégák, ebben az összefüggésben először is visszateretnék, szeretnék térni a munkadokumentumra. Ez egy olyan tervezet, amelyben megpróbáltam a legfontosabb problémákat a szociális szabályokra vonatkozóan kiemelni, és ez nem csak a pénzbírság mértékében nyilvánul meg, hanem a szankció különbözőségében és az egyes védségek ellen. Egyetértünk abban, hogy ez egy probléma, olyan probléma, amelynek nagyon nagy a jelentőség egyszerűen azért, mert ez egy határon átnyúló, egy cross-border probléma. Nagyon sok területét érinti ez a gazdaságnak. Bocsánat, Marinescu úr, én most próbálok figyelni a következő raportőrre, de nem megy, úgyhogy megint mondom, hogyha beszélgetni akarnak, azt a termen kívül. Renner asszony, tudom, hogy az előző jelentés is nagyon fontos, de úgy gondolom, hogy az enyém jelentősége sem kisebb. Úgyhogy nagyon rövid leszek, rövid leszek, mert még most, csak most kezdjük a vétát, szóval azt gondolom, hogy hatékony büntetési rendszerre van szükség, de ez csak világos, transzparens és egyértelmű rendelkezéseken alapulhat. Közelíteni kell a minimális és a maximális bírság összegét. Én a jelentés előkészítése során nagyon sok beszélgetést folytattam mind a különböző szállítási vállalatokkal, mint munkavállalói szervezetekkel, mint pedig néhány tagállam képviselőjével. És ennek ennek során egyértelműen kiderült, és én jogász vagyok, számomra ez nagyon érdekes volt, és ö, ö, magyarázható is, hogy a ö, büntető rendszerek egyszerűen történelmileg alakultak ki a tagállamokban, ahol különbözőek a jagrendszerek, és különbözőek a gazdasági adottságok, feltételek is. És ö, a Éppen ez eredményezte azt, hogy teljesen különbözőek mindezek. Bocsánat, Ranner asszony. Ajala Szender asszony. Kérem, hallgassanak már. Biztos fontos, csak nem itt, úgyhogy ne Ránner asszony zavarják. Remélem, hogy hasonló érdekes vita lesz majd az én jelentésem után is, úgyhogy már előre örömmel várom. Szóval minden esetre, hogyha az érintettekkel beszél az ember, akkor kiderül, hogy itt lépni kell. És az is teljesen világos, azt is tudom, hogy itt fennáll az a veszély, hogy a tagállamok jogába beavatkozunk és megsértjük a szubszidiaritás elvét. Mégis a közlekedés biztonsága szempontjából fontos a fair verseny, és az, hogy a vállalatok jogai és a munkavállalók jogai megfelelően érvényesülhessenek, és egy megfelelő, hogy is mondjam, ellenőrzés legyen biztosítható. Természetesen nem lehet az egyes tagállamoktól megkövetelni, hogy koordinálják vagy harmonizálják a bírságrendszert és módosítsák a saját rendszerüket. Ugyanilyen fontos, hogy első lépésben ez az ellenőrzés és a védségek ellenőrzése során a tagállamok beszéljenek egymással, kommunikáljanak. Azt javaslom, hogy legyen egy európai ügynökség, amely ezt az együttműködést koordinálja diszkriminája a tagállamok között, hogyha én, mint tagállam nem tudom, hogy milyen ö, ö, bírság ö, létezik egy másik tagállamban, akkor ö, ugye, ö, és ráadásul nem csak két országon vezet át a ö, közlekedés, hanem, hanem sok tagállamon, úgyhogy nekem ö, mint vállalkozónak meg kell találnom azt a megoldást, ami a leghatékonyabb lehet. És nem szabad elfelejteni, hogy a bizottság részéről is nagyon sok előírás létezik már, sok irányelv, csak ezeket nem tartják be. És a szubszidiáritás elve alapján egészen különbözően kezelik ezeket a kérdéseket. A jelentés tervezetemben az is javasoltam, hogy nézzük meg még azt a 83-as szerződés második bekezdés visszavoni szerződés lehetőséget adna arra, hogy egy erősebb beavatkozást végezzünk, el akkor, hogyha ez elkerülhetetlennek bizonyul. És Előzetesen, mm, röviden meg is beszéltem ezt a lehetőséget az árnyék jelentések felelőseivel, és nagyon remélem, hogy akkor, hogyha a jelentés tervezet elkészül, akkor már ö, ö, konkrét kérdésekre is kitérhetünk. belátom, hogy az árnyék jelentések felelősével még nem folytattunk méreható vitát, csak a tényeket próbáltuk egybegyűjteni. Ez fontos volt, és most kezdődik majd az intenzív fázisa a vitának, és akkor természetesen a többiek véleményét eredményét is meg fogjuk ismerni, ezt már nagyon várom, mert ez nagyon fontos. Egy dolgot azonban el kell kerülni, még pedig azt, hogy különböző véleményen legyünk, és ne találjuk meg a kompromisszumot előrelépni, csak akkor lehet, hogyha itt a bizottságon belül meg tudunk állapodni a megoldásban, és nagyon remélem, hogy ez így lesz. Köszönöm szépen. Thank you very much for that, Mr. Al-Kadrawi. Köszönöm szépen, Elkadráui úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy megköszönjem a jelentést készítőnek ezt. Nagyon fontos ez a dosszié, hiszen vannak olyan dolgok, amelyek a jogalkotások, a másik dolog az megnézni, hogy hogyan hagyták ezt végre. És a célkötőzéseinket valóban meg kell valósítani. A vita során meg lehet állapítani azt, hogy milyen különböző a megközelítés az egyes tagállamokban. Elég érdekes példákat hallottunk, gondolom erre emlékeznek még. Tehát nagyon fontos ez a dosszié. Néhány dolgot szeretnék elmondani a frakciónk nevében. Először is egyetértünk az alapüzenetével a jelentésnek, vagyis a nagyobb harmonizációra van szükség a szankciók e, esetében. A jelentéskészítő helyesen mondta, hogy a Lisszaboni szerződés kapcsán a bizottság most már egy új lehetőséget kínál, és úgy gondolom, hogy meg kell néznünk az irányvonalakat, amelyekkel egy jobb fajta karaktert lehetne kapni a jelentés kapcsán. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az is, hogy a lehető leggyorsabban lehessen egy értékelést kapni a bizottságtól az ellenőrzési irányelv végrehajtásával kapcsolatban. Ami pedig az Európai Ügynökséget illeti, ez szóba került Gross kollega jelentés alapján is. Úgy gondolom, hogy jó ötlet lehetne az, ez, de először is eh, ezt nagyon jól meg kellene vizsgálnunk. Először is vitát kell tartanunk egy ilyenfajta ügynökség hasznáról, illetve arról, hogy milyen illetékességei lehetnének egy ilyen ügynökségnek, milyen eszközöket eh, tudnánk adni ennek az ügynökségnek, vagyis más szóval meg kell nézni, hogy valóban többletértéket jelentene -e egy ilyen ügynökség, mert eh, azt látom, hogy tulajdonképpen a bizottságnak senki nem figyel arra, hogy bizonyos elképzelések, amelyeket a jelentés készítő megelmített az kapcsán, hogy ezt maguk is kidolgozzák. Ön utalt a minimum normákra a, az oktatás kapcsán a tisztviselők számára, vagy statisztikák gyűjtésére. Ehhez nem különökség, a bizottság is elvégezhetné, de mindettől eltekintve úgy gondolom, hogy vitára van szükség az ügynökséggel kapcsolatban, és ezt meg kell vizsgálnunk. Végezetül pedig a kommunikációt illetően a teherautó sofőrök irányába, hogyan lehetne ezt a jogszabályt kommunikálni. Úgy gondolom, hogy jó lenne az, hogyha tényleg ennek figyelmet szentelnénk, és esetleg brosúrákat készítenénk, vagy akár a modernebb technológiákat is kihasználhatnánk. Nem akarok most improvizálni, de például ma már van a GPS, mert nem lehetne határokon átnyúlóan megjeleníteni ezeket az információkat a sofőrök számára. Ez egy-két dolog, amelyeket meg kell még nézni technikai szempontból. De ennyiben is hagynám, úgy gondolom, hogy röviden ezek a nagyobb vonalak lesznek még módosítóink, hogy bizonyos dolgokat kiemeljünk, de összességében nem látok semmilyen fajta problémát itt. Meissner asszony. Köszönöm szépen, egy kicsit elterelt a figyelmet a csengőhang. Rövid, de fogom elmondani, amit gondolunk. Tremóza kollega nevében szeretném megköszönni az együttműködést Renner asszonynal. Összességében elmondhatom a frakcióm nevében, hogy vannak olyan szabályok, amelyek már most léteznek, és azt kell megnézni, hogy ezeket valóban betartják-e, és jól betartják-e, ha betartják. Ebben az összefüggésben ügyelni kell a közúti közlekedésre, illetve a sofőrök nyugalmi idejére, illetve vezetési idejére, hogy ennek a tervezése ez megfelele az infrastruktúrának. Tehát úgy gondolom, hogy ezt a teljesen komplex témát meg kell vitatnunk, és meg kell nézni, hogy a szociális igényeknek hogyan tudunk megfegyelni, hogyan tudjuk biztosítani a közúti közlekedés biztonságát, és hogyan tudjuk elkerülni a túlszabályozást. Tehát úgy gondolom, hogy valóban itt még vannak lehetőségek. Nagyon kíváncsian várom a vita fejleményét, és úgy gondolom, hogy Tremóza úr is itt lesz majd a további vitáknál, és részt fog venni a jelentéskészítővel a vitákon. Elnök, köszönöm szépen, Gros úr! Gros úr! Köszönöm szépen! Szerettem volna köszönetet mondani Renner asszonynak a munkájáért. Emlékszem arra, hogy a szakbizottságban ismerős ez a téma számunkra, és ahogy elmondta Renner asszony is, nagyon fontos ez a téma, és meg kell állapodni a lényegi pontokban, mert eh, itt valóban előre kell mozdulnunk. Két eh, pont eh, azért nyitott maradt nála először is az, hogy meg kell állapodnunk abban, hogy hogyan lehet definiálni a súlyos szabálysértést, ez nagyon fontos kérdés. A második pedig hogyan lehet az ellenőrzést elvégezni, milyen gyakran kell elvégezni. Pontosan a gyakorisága az ellenőrzéseknek továbbra is nagyon fontos téma maradt számomra, mert tudjuk, hogy bizonyos országokban még mindig 2% alatt van az ellenőrzések aránya, és ez a szubszidiaritás elve nem csak arról szól, hogy figyelembe kell ezt venni a tagállamok esetében, hanem ez egy nagyon veszélyes eszköz is lehet. természetesen a tagállamok maguk szabályozhatják, hogy hogyan járnak el. A szankciók esetében különböző a mérték, nagyon különbözőek ezek. A határtérségben, ahol én élek, gyakran látom azt, hogy mi történik a szankciók esetében. Valahol leállítják őket, valahol nem, valahol elveszik a jogosítványt, valahol nem. és úgy gondolom, hogy itt is közös eljárásra lenne szükség európai szinten, főként a jelenlegi kereteken belül a megváltozott kompetenciák általának lehetős, lehetővé kell válnia. Úgy gondolom, hogy meg kell állapodnunk, második sorban pedig gazdasági szempontból is meg kell ezt néznünk, és meg kell nézni az aktív passzív közlekedési szereplőket a közúti közlekedésben, és utána pedig az úgynevezett szubszidiaritásnak kevesebb szerepet kell adni akkor, amikor az állampolgárok biztonságáról van szó. Elnök, köszönöm szépen, Bradborn úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, úgy gondolom, hogy ahogy Renner asszony is elmondta már az első viták során ezen a témával kapcsolatban, akkor is elmondtam azt, hogy ennek a koncepciója az jó volt, de a jogszag, jogalkotásban mindig is a részletekben rejlik az ördög. Ezeket a fajta problémákat nem lehet egy megoldással megoldani mindenki, mindenki számára ugyanazzal a megoldással. Hadd mondjak E, egy példát. Vannak olyan e, helyek, ahol e, csak két százalék a nemzetközi közlekedés, határokon átnyúló közlekedés, viszont ez például az európai szárazföldön másképp van. Én megértem, hogy Gross úrnak milyen problémái vannak az ő területén, Lichtenberger asszony az osztrák példát emlegette. Én meg, megértem ezt, de számomra itt mindig is a szubszidiatás a legfontosabb ezen téma kapcsán. Nos, néhány pontot, hogy emeljek ki Renner asszony jelentéséből. Bizonyára örömmel hallja elnök úr, hogy nem akarok sorról sorra menni a jelentésben. Én csak ebben a szakaszban a fő pontokra koncentrálnék. Először is a jelentésben Renner asszony egy közúti ügynökséget szeretne létrehozni, és ahogy Elkadrag is elmondta erről, azért vitára van szükség, hogy tényleg kell egy ilyen ügynökség. Elnök úr bizonyára emlékszik arra, hogy a korábbi ciklusban a parlament állandóan tárgyalt arról, hogy kell-e közúti ügynökség, vagy sem, és az, a válasz mindig az volt, hogy nem. Én nem változtattam meg a véleményemet azzal kapcsolatban, hogy kell-e közúti ügynökség. Szerintem más ügynökségek ügynökségeket is létrehoztunk már, és meg kell nézni, hogy mekkora az űrzavar lehet. Vannak a ügynökségek, amelyek, amelyek csak a pénzt pocsékolják. Tehát ebben az összefüggésben nem értek egyet ezzel a javaslattal. A második pont, a büntetőjog közelítése. Az elmúlt ciklusban, nem tudom, hogy szerencsés vagy szerencsétlen módon, egy másik szakbizottságban voltam, ahol foglalkoztunk nagyon sokat a büntetőjog közelítésével, harmonizálásával, és azt láthatjuk ebben a javaslatban, hogy is ezt szeretnék elérni. A nagy pont, a fő pont a harmonizáció kapcsán, amelyet én láttam büntetőjogi keretek között, az az, hogy különböző tagállamoknak különböző történelmi jogi kereteik vannak, és teljesen másfajta jogi gyakorlatot követnek, és ezért az a kísérlet, hogy a büntetőjogot harmonizáljuk ezen a területen, az nem csak, hogy, hogy nem lesz helyes, hanem nem is kívánatos. úgy gondolom, hogy elnök is hallott arról, hogy eh, a közúti eh, szabálysérteseknél eh, nincs is fellebbviteli, fellebbezési lehetőség. Tehát, hogy valakit bűnösnek ítéltek, akkor, akkor nem tud ezzel ellen fellebbezni. Én mindenképpen a előítéletmentes büntetőjogot szeretném, tehát nem igazán szeretném az egész büntetőjogot harmonizálni itt ezen a területen. És ezen kívül, ha megnézzük azt, hogy a tagállamok mit se tekintenek súlyos szabálysértésnek, mit nem, számos példáját lehetne itt látni a különböző jogi hagyományoknak. És amit mondott Elkadrai úr a technológia bevezetésével a GPS-szel kapcsolatban, hogy nyomon lehessen követni a kereskedelmi célú járatokat, tehát ez már kicsit a nagy testvér irányába mutat, ez nem annyira tetszik. Mindenképpen pozitívan szeretném befejezni, és szeretném elmondani azt, hogy ami a többi kezdeményezéseket illeti Renner asszony jelentésében, a 21-es bekezdésben a megfelelő infrastruktúráról beszél, hogy ezzel is segítsük a sofőröket. Tudjuk, hogy az Európai Bizottság megnézte a biztonságos teherautóparkolók kérdését. Én ezt teljes mértékben támogatom, de amikor utal arra a jelentéskészítő, hogy mi lesz a biztonsági aspektusa ezeknek az intézkedéseknek, akkor mindig is arról kell beszélnünk, hogy plusz biztonságról van szó, illetve biztonságosságról, hiszen a legnagyobb probléma az nem ahhoz kötődik, hogy a szabálysértéseket követnek el a, a teherautósofőrök, hanem az, hogy lopások történnek. Az óriási probléma, tehát nem csak a biztonságot, hanem a biztonságosságot kell megnézni azok esetében, akik közötti fuvarozással foglalkoznak az Európai Unióban. Elnök úr, hát igen, nem, igen, kicsit nehéz lefolytani a safety és a security közötti különbséget, de reméljük, hogy a készítő ezt megfelelő módon legyegyezte. Hárman kívánok még hozzászólni, Krámer úr. Igen, Lichtenberger asszony nem tud itt lenni, szavaznia kell egy másik szakbizottságban, de az ő nevében szeretném megköszönni a jelentés készítőjének a munkáját, és pár dolgot kiemelnék. A közúti ügynökség igazából nem látjuk ennek a szükségességét. Vannak technikai előírások, ezeket kritikai jelleggel szemlélik, de a közötti ügynökség ez számunkra nem annyira lényeges. Amire viszont szükségünk van, az az, hogy olyan jogszabály legyen, amely a tahográfokat valóban előírja, minden tagállamban kompatibilisnek kell lenniük, és eh, ezeket gyorsan le lehessen tölteni. Például Svájcban jártunk, és a határon, hogyha jön egy teherautó, akkor szúrópróba szerűen kiválasztják őket, megnézik őket, hogy túllépték-e a menetidőt vagy sem, és elég sokáig tart ez, és a sofőrök eh, pozitív, pozitívan állnak az ellenőrzéssel szemben. Elmondták nekünk, hogy néhány sofőr telefonon felhívja őket, hogy ellenőrizzék őket, mert a főnökeik arra kényszerítik őket, hogy átlépjék a menetidő, és ez veszélyes a biztonságra nézve, és ezért valóban ellenőrizni tudni kell ezt. A sofőrök támogatnak bennünket, és igazából a vállalkozások azok, akik nem akarják ezt, és ezt meg kell állítanunk amit Bradburn úr mondott a szubszidiaritással kapcsolatban, illetve az állami segélyekkel kapcsolatban, a parkolók biztosítását, rendelkezésre bocsátását, azt is az állami szektornak kell fizetnie, tehát az utak építését, stb. Ez óriási pénzbe kerül ez, és óvatosnak kell lennünk annak tekintetében, hogy hova fektetünk be, és mit akarunk ezzel elérni. Összességében a jelentéssel egyetértünk, kivéve az általam említett kritikákat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, én is szeretnék eh, jelent, eh, köszönetet mondani a jelentéskészítőnek az eddigi munkájáért. A különböző tényeket is össze kellett szednie, és véleményem szerint vannak okok arra, hogy miért foglalkozunk ezzel. A korábbi rendeletek eh, pontosan fogalmaznak az a célunk, hogy kötelező érvényű jogszabályokat alkassunk európai szinten. Néhány pontra szeretnék kitérni, amelyeket én igazából támogatok. Három döntő pont van szerintem, amelyről beszélni kell. A legnagyobb különbség a a legnagyobb, legfontosabb az az, hogy csökkentsük a büntetések közötti különbséget, a legmagasabb szankciókat meg kell határozni, és akár csak Ráner kollega is, a Lisszaboni szerződés értelmében ki kell használnunk ezt a, az eszközt a jövő számára, hogy megfelelően be tudjunk dolgozni. Amiről még mindenképpen vitázni kell tartalmilag, az az úgynevezett ügynökség létrehozása. Én látom a azokat a célokat, amelyeket Renner asszony kitűzött, ezek rendben is vannak, csak azon kell elgondolkodni, hogy erre az ügynökségre valóban szükség van-e. De természetesen ez olyan mm, követelés, amit mindig is követeltünk, például az oktatás, az elnőzések gyakorisága. Ezek fontosak a többi kezdeményezésnél is, és úgy gondolom, hogy minden hivatalos nyelven szükség van egy brossúrára, erről nagyon fontos, hogy ezzel foglalkozzunk, de szeretném hangsúlyozni azt, hogy ez idáig is voltak eszközök, eh, amelyek hasonló karakterrel rendelkeztek, emlékeztetnék a 2049-es irányelvre, ahol a sofőrök továbbképzéséről van szó. Úgy gondolom, hogy eh, Ezeket is meg kell néznünk, de a legfontosabb véleményem szerint az, hogy jogilag kötelező szabályok szülessenek, és remélem, hogy jövőben jól együtt tudunk működni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen Ertug úrnak, Riké alelnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden. Szeretném az előadóasszonynak elmondani, hogy gratulálok a munkájához. Egy kérdésem lenne, és egy megjegyzésem. A kérdésem a következő. Nem lenne nehézség azzal, hogy ezen az állásfoglalás tervezeten dolgozunk, holott a rendeleti keret, mint olyan, a 2009-5-ös irányelv még nem feltétlenül került bevezetésre, bizonyos módosításokra lehetőségünk van, ugyanakkor elég nagy eh, az átláthatatlanság a különböző nemzeti eh, egyablakos megoldások között. Tehát, hogy valahol most mi kidolgozzuk jelenleg ezt az állásfoglalás tervezetet, pedig még a szabályozási keret nem teljesen végleges egy jelentés mögött egyéb iránt több másik jelentős jelentés is meghúzódhat. Látjuk, hogy mi a nehézség ezzel a jelentéssel. Ugye, utaltunk az Európai Közúti Közlekedési Ügynökség létrehozására, és egy másik probléma is függőben van még, ez pedig a szabálysértések eh, elkövetése esetén a határokon átnyúló eh, forrónyomon követés itt nem csak szociális szankciókról van szó, hanem magáról az Európai Közúti Közlekedés Ügynökségről és a határokon átnyúló ö, ö, szabálysértési szankciók alkalmazásáról is. Úgyhogy két kemény dióról van egy szó alapvető kérdésekről. Egy ilyen munka esetében valahol azt kell átlátnunk igazában, hogy hol kell keretet szabni ennek a jelentésnek, hol vannak a határok. Köszönöm szépen, Sárnecki úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Éppen a Költségvetési Bizottságban jártam, 370 módosító volt, ezekre mind szavaznunk kellett. A 20 különböző Európai Ügynökség költvetési elnözéséről volt szó, és hogyha azt hallom, hogy még egy EU ügynökséget létre akarunk hozni, hát akkor mindenképpen aggódok. Úgy gondolom, hogy az európai adófizetők nem igazán lesznek elégedettek ezzel az információval, hogy még egy európai ügynökséget kívánunk létrehozni. Ez mindenképpen az euroszkeptikusok malmára hajtja a vizet. Szeretném megköszönni a jelentés készítőnek a kompetens munkát és a szakszerűséget, és szeretném támogatni az előttem szólót, aki azt javasolta, hogy a határokon átnyúló közlekedést úgy lehet javítani, hogy a Galileo rendszert alkalmazzuk. Szerintem ez egy nagyon érdekes javaslat. Lengyelországot képviselem, egy új EU tagállamot, és szeretném feltenni a kérdést, hogy a finanszírozási elvek alapján szerintem másképp kellene ezt kialakítanunk, kialakítanunk hiszen 2000 Most már 2010-ben inkább befizetők vagyunk, mint olyanok, akik kapnak. Pascali úr a bizottság részéről. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, az Európai Bizottság üdvözli Renner asszony jelentését, és elmondhatjuk, hogy összességében támogatjuk az elképzeléseit, nincsen különösebb pontunk, ahol nem értenénk együtt, kivéve az ügynökség kérdését. Egészen nem régibenig volt egy fajta korlátozottsága az Európai Uniónak, hogy mit tehet meg és mit nem, a saját szabályi végrehajtása kapcsán, hogy eh, a tisztelt képviselő is kiemelte, nem volt közösségi illetékesség a szankciók harmonizálása kapcsán. Legalábbis ez volt a helyzet a közúti közlekedés kapcsán. Számos eh, dolgot tettünk annak érdekében, hogy közösen lehessen értelmezni a szabályokat. Eh, van egy tagállami képviselőkből álló bizottság, és velük együtt megvitattuk az irányelveket, iránymutatásokat, főként azokat a részeket, amelyek kicsit fogosabbnak bizonyultak, és ezeket az iránymutatásokat kiadtuk, interneten is elérhető ez, illetve máshogy is, és ez egy elérhető eszköz a jogalkotások végrehajtása számára. A döntést is hoztunk, a szankciók kategorizálásával kapcsolatban nem harmonizáljuk ezeket a szankciókat, hanem megpróbáljuk elmondani a tagállamoknak azt, hogy mely szabálysértéseket lehet nagyon súlyosnak tekinteni, amelyekhez bizonyos következmények is társulnak, amelyeket a jogszabályban lesz, leszögeztek, és milyenek azok a szabálysértések, amelyek közepesen vagy kevésbé súlyosak. Az is igaz, hogy a Lisszaboni szerződés lehetőséget kínál arra, hogy tovább harmonizáljuk a büntetőjogot Európában, a 83-as cikket már említették, de ehhez az Európai Bizottságnak javaslatot kell tennie először, és ahelyett, hogy inkább az érvényben lévő jogszabályokat módosítanánk két-három évvel ezelőtt, a bizottság számára inkább az a prioritás, hogy megfelelően végre legyenek hajtva a már érvényben lévő szabályok. Ezt információcserével próbáljuk elérni, minden szociális jogszabályok esetében a tagállami hatóságok kiszapatnak büntetést olyan szabásítás esetében, amelyet egy másik tagállamban követtek el, de ezt azonban mindenképpen fel kell egyezni a digitális tahográfban. Ezt tesszük ezen kívül még a parlament által elfogadott jogszabály által is, a úgynevezett közötti csomag által, ahol a nemzeti jegyzékek léteznek, olyan ö, személyek estében, akik közúti fogorozást végeznek, és ezt az információt ki lehet cserélni. Ö, makkoti szabálysértés történt. De ezt látni kell a közúti politikánk szélesebb körében. Ennek az a célja, hogy a biztonság, biztonságosság megvalósuljon, és főleg itt akkor, amikor teherfuvarozásról van szó. Van egy kísérleti projektünk a biztonságos parkolást illetően. Erre ösztönözzük a tagállamokat, hogyha új infrastruktúrákat építenek, vagy felújítják a meglévőket, akkor biztosítsák azt, hogy megfelelő infrastruktúra alakuljon ki azok számára, akik munka szempontjából utaznak, tehát megfelelő parkolók legyenek, ahol a pihenőidőt eltölthetik. A közúti biztonság szempontjából, tehát széles körül a politikán. Az ügynökséget illetően itt ismerik a bizottság álláspontját. Az Európai Bizottság döntött arról, hogy az intézményi vita lefolytatásáig, amely jelenleg is folyik a három intézmény között, azzal kapcsolatban, hogy milyen szerepe legyen az ügynökségeknek az európai eh, intézményben. Ez eh, a vita még nem dőlte el. Mi, a bizottság és a tanács nem tett még semmilyen javaslatot, eh, nem azért, mert mi zűrzavarban vagyunk, ahogy Brad Bonner mondta, hanem azért, mert pont ellenkezőleg az ügynökségek, amelyekkel együtt dolgozunk a közlekedési főigazgatóság, azok nagyon professzionálisak, és nagyon és elégedettek vagyunk velük. Végezetül szeretném elmondani azt, hogy az Európai Parlamentet bevonjuk a munkába, hogyha a bizottság dönt a, arról, hogy növelni kell az elnőzések gyakoriságát. Van egy szabály jelenleg, amely kimondja azt, hogy az ellenőrzéseket a vállalatok telephelyén, illetve közutakon bizonyos növekvő százalékban kell elvégezni, és ez elérheti a 4 százalékat is, amely egyébként egy óriási elnőzési arány, mert ez több száz ezer elnőzés jelenthet az egész Európai Unióban. 19%-a a, az új teherautóknak már el van látva ezzel a digitális tahográffal. 2011-ben meg áttekintjük majd ezt a helyzetet, és megnézzük azt, hogy sikerült átlépni a bűvös küszöböt. Hogyha nem, akkor mindenképpen döntünk arra, hogy növeljük a ellenőrzések mértékét 3%-ról 4%-ra, ezt komitológiai eljárás keretén belül fogjuk elvégezni. és így biztosítottam önöket arról, hogy a parlamentet időben fogjuk tájékoztatni arról, hogy ilyenfajta fajta intézkedést fogunk tenni. Elnök, köszönöm szépen, szeretném emlékeztetni Paszkáli úrt arra, hogy már nem komitológiának hívjuk ezt az eljárást. Renner asszony. Igen, köszönöm szépen, rövid leszek, köszönöm szépen a nagyon értékes hozzászólásaikat. A célaink kapcsán egyetem, hogy mindannyian a több versenyt, a nagyobb biztonságot szeretnénk a közúton, nagyobb védelmet a munkavállalók számára. Ezt szeretnénk, és úgy gondolom, hogy máról holnapra nem lehet megmondani azt, hogy hogy hogyan lehetne létrehozni egy, az egész euró érvényes biztonságot, ez egy hosszú program. Vannak olyan országok, ahol nagyon jó az infrastruktúra, vannak olyan országok, ahol nem túlságosan jó az infrastruktúra, és mindenképpen itt a biztonság, biztonságosság kérdéséről van szó. Ami fontos, az az, hogy én nem mindenképpen szeretnék egy új ügynökséget, felismertük azt a tárgyalások során, hogy a tagállamokat egymás között tájékoztassák, hogy jövő a kommunikáció. Igazából nincs lehetőség arra, hogy egymáshoz igazítsák a rendszereket. Tudom, hogy vannak olyan országok, ahol nagyon jók a tanulmányok, vannak olyan országok, ahol ez nem jellemző. És most van egy ünnökség, amely koordinál, vagy már egy meglévő szervezet tudná ezt elvégezni, ez nem a központi kérdés számomra, szerintem az a fontos, hogy több információt és több kommunikációt hozzunk létre. A siker abban állhat, hogy a már meglévő irányvonalakat kötelezővé tesszük, és akiket ez érint, azok számára ez átláthatóbb legyen. Végezetül egy probléma, amelyet nem szabad elfelejtenünk. Vannak olyan személyek, akik nálunk az Európai Unióban a közúton, közúti közlekedésben részt vesznek, ők a harmadik országokból érkeznek, és nem is igazán ismerik ezeket a komplex rendszereket. Kellene egy központi hely, akik informál, amely informálja a harmadik országból érkezőket. Tudom, hogy a keletről érkezők, akik egész Európában közlekednek, tőlük nem lehet azt kérni, hogy ismerjék az összes előírást, és úgy gondolom, hogy nekik is igényük lenne arra, hogy egyértelműen, érthetően megkapják ezeket a szabályokat, amiket be kell tartaniuk. Hogyha ezt ezen dosszié keresztül el tudnánk érni, akkor úgy gondolom, hogy sokat értünk volna már el, és akkor a közúti biztonságot növeltük volna. Remélem, hogy erre lehetőség nyílik, majd köszönöm szépen a majd benyújtandó módosítóikat, és remélem, hogy gyorsan tudunk haladni ezzel a témával. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Ranner asszony, és a határidő módosítók benyújtására április 6-a, a szavazás a bizottságban az az április 27-28-i ülésen lesz, és májusban a plenárisra kerül az ügy. Tehát a módosítók határideje április 6-a. Köszönöm szépen, és akkor ezzel a délelőtti ülésünket befejezzük. Köszönöm a megértésüket, három órakor folytatjuk a munkát, pontosan a spanyol ö, ö, miniszterrel, a soros elnökkel. Köszönöm.